Okay, dear colleagues, ladies and gentlemen, let's start. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, vágjunk bele. Három óra, múlt két perccel. Mindenkinek megvan a napi rende, ha nincs megjegyzésük, akkor ezzel a napi rendet elfogadottnak tekinthetjük. Nézzük a második napi rendi pontot, elnöki bejelentések. Arról kellene, alulról kell önöket tájékoztatnom, mégpedig nagyon nagy megrendüléssel, hogy Eduard Ferran kollégánk február 1-én elhunyt. Ferran úr 2015. júniusa óta volt az INTA tagja. Ferran úr családjának és kollégáinknak szeretnék részvétünket kifejezni, és kérném szépen álljunk fel egy perces megemlékezésre. Further announcement, this meeting... További bejelentések. Mint mindig, most is interneten közvetítjük az ülésünket. Tolmácsásunk van, kérnek szépen mindenkit, hogy hangosan és világosan beszéljen, azért, hogy a tolmácsolást is lehetővé tegyük vendégeinknek, mondom mindenkinek, aki a világon bennünket néz, Lisszabontól Göteborgig, hogy üdvözlöm őket is. A titkárságon van egy új kolléganőnk, Monika Migó, aki már régóta itt dolg- régebb óta itt dolgozik, de nálunk hivatalosan most kezd. Sok sikert a munkához! Point three is, uh... Hármas napi rendi pont. A fejlesztési szakbizottságban dolgozó kollégáinkkal együtt beszéljük meg ezt a pontot. Örülök, hogy a fejlesztési szakbizottság elnöke, a társelnököm ma, Linda McAven, itt van velem. Valószínűleg emlékeznek arra, hogy nagyon jó jogalkotói munkát végeztünk az úgynevezett a konfliktusos övezetből származó ásványok ról szóló rendeltel kapcsolatban. Kötelezettségeket szerettünk volna ö, meghatározni négy nagyon fontos ö, fémmel kapcsolatban. Egy átmeneti idő után, négy éves átmeneti idő után, 2021. január 1-től lesz alkalmazandó a rendelt Az átmeneti idő hosszú, de nagyon sok fontos pontja van ennek a rendeletnek. A jogalkotás a játszma egy része, de az érmünknek van egy másik oldala is, mégpedig az, hogy hogyan lehetne javítani a helyszínen a helyzeten. Hogyan lehetne előkészíteni megfelelő módon a támogatást. Éppen ezért a bizottságnak garantálnia kell azt, hogy a rendelet végrehajtása és a végrehajtási folyamat is megle- megfelelően meg legyen szervezve. Ez a mai napi rendi pontunk, erről beszélünk, ez a témánk, és meg is adnám a szót társ elnökömnek. Köszönöm szépen, Ben, köszönöm szépen, hogy a két szakbizottság összeülhetett. Mint ahogy Ben Lange is elmondta, a konfliktusos övezetből származó ásványokról van itt szó. Hosszú időbe telt jóváhagyni magát a törvény, de fontos volt, és a parlament ragaszkodott is a kiegészítő kísérő intézkedésekhez. A bizottság annak idején egy közleményt adott közre, amelyben ezeket a, ezekről az intézkedésekről, kísérő intézkedésekről beszélt. Három évvel ezután, ezt követően a bizottság egy csomaggal állt elő 2017 végén, a közjavakkal és a globális kihívásokkal kapcsolatos programra vonatkozóan amelyet a Dutch Enterprise Agency igazgat, egy 5,4 millió eurós programról van szó. A bizottságnak itt van ez a csomagja, hát majd meglátjuk, hogy ez a legutolsó dolog. Ezzel vajon a bizottság eleget tette minden kötelezettségének, vagy most majd indulnak a további kísérő intézkedések annak érdekében, hogy maga a törvény is sikeres legyen. A közép-afrikai köztársaságban jártam a múlt héten, és szeretnék arról gondoskodni, hogy az ilyesfajta ásványok témája prioritás legyen. Bizottság válaszát előre is köszönöm. Mielőtt nekik adnám meg a szót, Winkler és Minte uraknak adnám meg a szót, tessék. Köszönöm szépen. Jól emlékszünk arra, hogy milyen sokat dolgoztunk, az előadók, társ előadók, a tagok, a devében és az intában is milyen sokat dolgoztak ezen az anyagon. 2017. júliusában a rendeletet aláírtuk, hatályba lépett, és most van néhány évünk arra, hogy elkezdjük alkalmazni. Nagyon sok fontos lépést kell a bizottságnak és a tagállamoknak is addig megtenniük. És érdekelne bennünket néhány kulcsfontosságú kérdés. Mindenek előtt vajon sikerült előrelépni az iránymutatások tekintetében, melyek az uniós gazdasági szereplőket segítik, van-e kézikönyv, stb. Emellett egy másik fontos kérdés az, hogy a tagállamok illetékes hatóságainak a státusza hogy néz ki, vajon erre vonatkozóan már létrehoztak valamit, mi történik a tagállamokban, és van -e a bizottságnak eszköze arra, hogy támogassa ezeket az újonnan létrehozott illetékes hatóságokat. A Nemzetközi Kereskedelmel Foglalkozó Szakbizottság nagy figyelmet szentel a KKV-kra az uniós KKV-kra. És mivel támogatnunk kell őket azért, hogy eleget tegyenek a rendeletben szereplő kellő gondossági elfből eredő kötelezettségüknek, megkérdezném, hogy a KKV-kra nézve van-e valami új donság a bizottságnak? Tekintettel arra, hogy említették az OECD iránymutatások fordítását, annak érdekében, hogy a KKV-k is megfelelő módon hozzá tudjanak ehhez férni. A többnyelvűség nagy kihívás sok uniós kis- és középvállalkozó számára. Tudnak-e néhány szót szólni arról is, hogy mi a helyzet a globális partnereinkkel? Tudjuk-e már, hogy hogyan reagálnak az uniós rendelet megjelenésére? hiszen ez a rendelet jelentősen eltér attól, amivel az egy- Amerikai Egyesült Államok rendelkezik, amit megalkotott nem régiben. Utolsó kérdés pedig, a bizottság tudná-e mondani valamit arról, hogy az Európai Unióban a gazdasági szereplők milyen fogadtatásban részesítették ezt az anyagot, ugyanis 2016-17-ben voltak bizonyos PPP-k de nem tudjuk, jó lenne tudni, hogy melyek voltak azóta a fejlemények. A gazdasági szereplőkkel együtt lehetünk csak sikeresek majd az erőfeszítéseinkben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Lánta úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilván ez a rendelet nem pusztán egy kereskedelmi politikai eszköz szélesebb körül nemzetközi perspektívából, szemszögből kell erre tekintenünk, a fejlesztési segélyeket is figyelembe véve. Létfontosságú számomra a DEVE szemszögéből az, hogy a kísérő intézkedéseket a rendettel párhuzamosan végre is hajtsák. A 2014-es közlemény egy sor kísérő intézkedést terjesztett elő az ásványok forrásának a beazonosítására. 15 cím alatt foglalják ezt össze. 2015 végén a bizottság egy első fejlesztési eszközt terjesztett elő, melyel finanszírozzák a kísérő intézkedéseket az ellátási lánc javítására mint ahogy már elhangzott, ezek a kísérő intézkedések a 14 felsorolt terület csak bizonyos részeire vonatkoznak, melyeket a közlemény megnevez. Így szeretném tudni, hogy a bizottságnak szándékában áll-e további kísérőintézkedéseket előterjeszteni, ami másra is vonatkozik a közleményből. Megkérdezném azt is, hogy a menetrend, valamint ezen lépések költségvetése hogy néznek ki. Nem világos a számunkra, holott létfontosságú lenne tudni az, hogy a bizottság mit tervez ez ügyben. Vannak-e további kísérőintézkedések, a finanszírozási eszközök? Ezen eszköz mellett az Európai Parlament számára fontos az, hogy szorosan bevonják az előbb megemlített kísérőintézkedések megtervezésébe, és megkérdezném, hogy szándékokban áll-e bevonni bennünket a konzultációs folyamatba. Itt abba is hagyom, köszönöm szépen, és várom az önök válaszait. Köszönöm szépen. Három felszólalunk van, Digitrade, Digidefco és a külügyi szolgálat képviselői részéről. A Digitrade-del kezdjük. Szinirácó asszony, tessék. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt tagok, először is köszönetet mondok azért, hogy elhívtak bennünket is erre a megbeszélésre, és köszönöm, hogy megtették a kezdeményező lépéseket szóbeli kérdésekkel ezen fontos témában. Önök tudják, hogy a bizottság integrált megközelítést alkalmaz annak érdekében, hogy az úgynevezett konfliktusos övezetből származó ásványok forrása biztosságos legyen. A tavaly elfogadott anyag sarokkő ebben az integrált megközelítésben, de mint ahogy már elhangzott, lesznek nem szabályozó jellegű kísérőintézkedések is, ezzel támogatjuk meg a megközelítésünket. A bizottság nagyon aktív, aktívan készíti elő és hajtja végre ezeket az intézkedéseket, úgy, hogy különböző szolgáltai együttműködnek egymással. Én most csak bevezetem önöket a témába, a kollégáim kiegészítik majd a maguk nevében az általam elmondottakat. Emlékeznünk kell arra, hogy csak fél évvel ezelőtt lépett hatályba ez a rendelet. A vállalatok 2021. január 1-től kezdik el majd alkalmazni ezt a rendeletet. Nagyon sok intézkedés még csak az előkészítés szakaszában van. Részletekben nem fogok belemenni, nem fogom elmondani, hogy hogy néz ki a dolgok jelenlegi állása az összes végrehajtott intézkedés esetében. Majd márciusban plenárison a bizottság hivatalosan válaszolni fog a parlament szobeli kérdésére, de azért egy általánosabb képet adnék arról, hogy hogy néznek ki azok a dolgok, amelyekről az elnök és a társ előadók beszéltek. Egy sor előkészítő lépés megjelenik a rendeletben, emlékeztetnék ezekre, a vállalatok számára útmutató az ásványok beazonosításáról, tagállamok illetékes hatóságai számára az export jellegű ellenőrzések az importok esetében, valamint egy delegált rendelet arra, hogy a kellő gondosság rendszerét hogyan kell alkalmazni, az ezzel kapcsolatos módszertan. Az ezzel kapcsolatos munka elég jól előre haladt. Vannak más végrehajtási intézkedések is, a véglegesítéstől függ majd minden, ez később következik be. Ugyanakkor sikerül előrelépnünk a kísérőintézkedések tekintetében is. Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk az ígéreteinkkel kapcsolatban, melyeket még a tárgyalások során tettünk meg. Például a kkv támogatásával, valamint a kellő gondosság elvének a downstream szereplők általi alkalmazása tekintetében. Válaszolnék Winkler úr kérdésére a az OECD iránymutatások fordítása várhatóan április elejére készül el, ezzel segítjük majd a KKV-kat. A bizottság hangsúlyozza, hogy fontos munkát végez harmadik országok bátorításában, Bátorítjuk őket abban, hogy szakpolitikákat fogadjanak el az ásványok felelősségteljes forrásaival kapcsolatban, alapozva magukat ebben az OECD iránymutatására. A külügyi szolgától érkezett kollégám beszélni fog az OECD-n belüli szereplős megközelítésről. Egyébként egy sor országot megközelítettünk már ilyen témában. Itt termelő országokról van szó, az upstream és a downstream szereplőkkel kapcsolatban Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Kína, India, Egyesült Arab Emirátusok, Malajzia és Tájföld, ezek az országok, remélhetőleg mindenkit felsoroltam. Ezek közül néhány ország saját megközelítést alkalmaz tekintettel az OECD iránymutatásra. Például Kína. Ami pedig a szóbeli kérdésüket illeti, majd az erre adott válaszunkban részletesebben is beszélni fogunk erről a témáról. És akkor most átadnám a szót kollégámnak, Lenárd Micinek, aki a digidevco ban dolgozik. Ő majd a projektjeinkről fog beszélni, amelyek a helyszínen jelentenek nagyon nagy fontosságot. You and good afternoon. Uh, just to complement a bit on the accompanying measures, um, as uh, uh, Ms. McEwan mentioned, we approved uh,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 have taken up the issue of responsible sourcing on minerals from conflict-affected and high-risk areas. China has now introduced due diligence standards. Uh, uh, Kínában elsősorban uh, egyre többet foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, Indiában is, vagy pedig amikor drága köveknek a bányászatáról van szó. Kolumbia is az utóbbi években aktív partnerként működött, és a nemzeti, regionális és több oldalú kezdeményezések olyan, kezd, olyan eredményekhez vezettek, amelyek a helyi kis bányászatoknak is segített. Együtt a civil társadalomnak a képviselőre Burkina Faso-ban, parton többek között. És a köz, közép-afrikai köztársasággal is. Hogy őszinte legyek, e, ezen a vegyes bizottsági ülésén a tanul, el kell mondani, hogy a tanúsítási eljárások elsősorban a nagy tavak régiójában következetes cselekvéseket igényel. És ezt egyre inkább elfogadják a láncnak az alsóbb részeiben lévő szereplők is. szeretnénk regionális szinten is támogatni ezeket az erőfeszíteket. Az év vége felé a biztonsági tanácsnak az elnöke azt javasolta Kongával kapcsolatban, hogy hogy az export bizonyítványokat is például Dubajba ellenőrizzék. Végül pedig az ENSZ szakértői csapatja foglalkozott a csempészet kérdésével. Tehát van még nagyon sok munka, amelyet el kell végeznünk. Csak emlékeztetni szeretnék le, hogy 2017 márciusban a szakértői csapatnak két, két tagja, Michael Sharp és Zajda Katalin, egy svéd tag, Katangában látogatott el. Nagyon fontos a megfelelő gondosság kérdése, hiszen ez az EU jogszabályoknak is része. 90%-a a finomított, ásványnak 90-nek az olvasztó műhelyekben, és mások is már alkalmazzák az OECD jogszabályokat. Ezen kívül körülbelül 80 ezer nagytavi bányász számára is jobb helyzetet sikerült biztosítani ezekkel kapcsolatban. Nyilvánvalóan az igazi kihívás a csempészet aranyjal lesz kapcsolatban. Ez még Kongóból még mindig ellenőrzés nélkül kerül ki. Épp ezért nagyon fontos, hogy más országokkal és vállalkozásokkal, mint Dubaiban és Indiában lévő vállalkozások együtt kell működni. 20 millióról volt szó, és tavaly hallottam, hogy a GSP Plus ra szükség van, ugyanez van a kellő gondossági intézkedésekkel kapcsolatban. Ez csak egy kis lépés előre, ugyanakkor nagyon számítunk az önök támogatására és a DEFCO-nak a segítségnyújtási segítségére ezekben az országokban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Négyen jelentkeztek. Mindenkit arra kérnék, hogy tömören és konkrétan fogalmazzon és jelezze, hogy a három vendég közül kinek címezi a kérdést. 15 perc áll rendelkezésünkre, hogy meghallgassuk a kérdéseket és a válaszokat is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Azt kell mondjam, hogy igazából ugye a plenáris ülést említették, hogy ott kapjunk további részletes információt, de igazából nem látom azt, hogy miért ne lehetne egy ilyen vegyes bizottságülésen is információt kapni. A nem pénzügyi információval kapcsolatos jelentés tételre szeretnék rákérdezni, illetve a kellő gondosság kötelező alkalmazására. Szeretném tudni, hogy a bizottság tud-e már bizonyos iránymutatást adni, a nem pénzügyi jelentéstételre vonatkozó irányelv felülvizsgálatáról, mert ez egy nagyon fontos eszköz lesz, hogy a kellő gondosság elvét érvényesítsük, és közvetlenül a konfliktusos övezetekből származó ásványokkal kapcsolatos szabályozás érvényesítésére is vonatkozik. Feltételezem, hogy Madame Rácóhoz intézte ezt a kérdést. Judit. Köszönöm szépen hogy ki tudom-e találni ki a megfelelő címzetje a kérdésemnek, nem vagyok benne biztos. Minden esetre először is az első tevékenységekkel kapcsolatos jegyzet nagyon hasznos olvasmány. Amikor évekkel ezelőtt a közleményt elolvastam, és megpróbáltam megérteni, hogy melyek a kísérő intézkedések, további részleteket nem kaptunk azon kívül, hogy támogassuk a nagy tavak térségében az országokat. Ugyanakkor, amit most olvasunk, egy kicsit még mindig zavarba hoz. Nem tudom, hogy ez a DG Defco-nak szól-e igazából. A jelenlegi projektek most milyen mértékben különböznek a korábbi projektektől? Volt egy kísérleti projekt, amelyet a holland kormány finanszírozott, ez volt az a kezdeményezés, amely az ónkereskedelmet, ónkereskedelem tanúsítására vonatkozott, és a felelősség teljes ásványi anyagokkal kapcsolatos kezdeményezés, amelyet a holland kormány támogat, ugyan azon vállalatokra vonatkozik. Ugyan, ugyanazon projektek vesznek, vállalatok vesznek ebben részt. Tehát túllépünk-e a kísérleti projekten az ásványanyagok exportjával kapcsolatban. Továbbá úgy értem, hogy ez még nem egy teljes kiforrott javaslat, 9,3 milliárd euróból több mint 5 milliót nyújt az Európai Bizottság, de van még további 20 millió. Szeretném az egész csomagot látni, hiszen a kísérő intézkedések nem vonatkozhatnak csak a kísérleti projektek tanúsítására, hiszen ezek már amúgy is ott vannak. És még két kérdésem lenne, elnök úr. Beszéltünk a közbeszerzési eljárásról, az Európai Bizottság szabályozásáról felvilágosítást kaphatnék-e arról, hogy hogyan kerül sor ennek a végrehajtására. A másik kérdésem pedig, ott vannak ugye az ENSZ iránymutatásai, és azok között is szerepel a jogorvoslati lehetőség, illetve a végrehajtással kapcsolatos kérdések. Hogyan biztosítjuk, hogy a most meghozott kísérő intézkedések teljes mértékben figyelembe veszik az ENSZ iránymutatásait. Köszönöm szépen, Helmut Scholz. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a bizottság, valamint a külügyi szolgálat képviselőinek a prezentációját is. Mindannyian egyetértünk abban, hogy ez nem egy technikai dosszié, éppen ezért a konkrét részleteket kell megvilágítanunk. Ezek jelentősen politikai természetűek is, hiszen tekintetek kell lennünk az érintett országokra is. Ugye Kongó kapcsán láthattuk, hogy talán a konkrétabb, gyorsabb végrehajtásra kellene hangsúlyt helyeznünk. Az első kérdésem tehát lehet, hogy a bizottsághoz és a külügyi szolgálathoz is szól. Tisztában vannak-e azzal, hogy fontos lehet ennek az egész folyamatnak a felgyorsítása, még akkor is, ha a rendelet csak 2021. január 1-től lép hatályba. A második kérdés a kereskedelmi főigazgatósághoz. A kézikönyv és az adatbázis mind a kettő kulcsfontosságú ahhoz, hogy kifejleszünk egy megfelelő struktúrát, és ebben a tekintetben nem tudom, hogy nem lenne -e célszerű többet tudnunk arról, hogy a kézikönyv, illetve az adatbázis most hol tart, és a kellő gondosság elvét hogyan tudjuk alkalmazni. A harmadik kérdés pedig a DG DEFCO képviselője szól. A kísérő intézkedések között vannak ösztönző intézkedések is, ezt említették. Mit kell ez alatt értenünk? Elég azt mondjuk, hogy ösztönözzük ezt a folyamatot, van egy upstream szakasz, ugyanakkor vannak ott kötelező érvényű kérdések, tehát a kísérő intézkedések itt mire vonatkoznak. És végül, ami az iránymutatásokat illeti, a nemzetközi kötelező érvényű megállapodásról folynak a tárgyalások a Genfi folyamat keretében is. A külügyi szolgálat támogatja-e a Genfi folyamatot, illetve azt, hogy a tárgyalások abba az irányba lépjenek. Köszönöm szépen, németül beszélek, hogy a német tolmácsok egy kicsit fellélegezhessenek. Egy rövid kérdésem volna. Mivel a, most jártunk a Közép-Afrikai Köztársaságban, és azt eh, tapasztaltuk, hogy eh, az arany, illetve a gyémánt 100%-ára kiterjed a csempészet, illetve az ottani konfliktus pusztán azért létezik, mert fegyveres csoportok az összes bányát ellenőrzés alatt, alatt tartják, és gyakorlatilag ugyanez nem mondható el a kormányzatról. Szeretném tudni, hogy az EU a közép-afrikai köztársaság kérdésében hogyan kíván aktív szerepet vállalni. Ezt a külügyi szolgálathoz intézem ezt a kérdést, ugyanis a fegyveres konfliktus nyilván a továbbiakban is folytatódni fog. Zahradil képviselő. Köszönöm szépen Emma McClarklin nevében szeretnék három rövid kérdést feltenni a bizottsághoz először is. A bizottság ösztönzie a vállalatokat, hogy elkezdjék alkalmazni a előgondosság elvét, illetve hogyan követi ezt nyomon, ami az downstream vállalatokra vonatkozó önkéntes kellő gondosságot illeti, hogyan tudja a bizottság ellenőrizni, hogy az OECD iránymutatásoknak megfelelnek-e, és a bizottság a két fő célkitűzést hogyan ösztönzi, az információ cserét, illetve annak az elkerülését, hogy a konfliktusos övezetekben jelen legyenek ezek a vállalatok, illetve a helyiek biztonsági intézkedéseit hogyan szavatolja. Köszönöm, akkor a fordított sorrendben kezdeném. A külügyi szolgálatnak adom meg először a szót, hogy két percben válaszoljon. Köszönöm szépen a társ elnököknek. Azt hiszem, hogy Solc úr volt az utolsó, akinek, az, akinek az utolsó kérdését nem tudtam feljegyezni, úgyhogy ezt meg meg kell ismételnie. Ami a közép-afrikai köztársaságra vonatkozó projekt illeti, még mindig az előkészítő szakaszban vagyunk. Folyik egy projekt kidolgozása az amerikai segítségnyújtással együtt. Ez az arany és a gyémánt bányászatára is kiterjed a közép-afrikai köztársaságban. Nem tudom, hogy a százszázalékos arány a gyémánt csempészet esetében egy megfelelő adat-e. Mindenesetre ez egy fontos projekt tekintettel arra, hogy 2018-ban az Európai Unió tölti be a Kimberley folyamat elnöki posztját, ami pedig a folyamat felgyorsítását illeti. Az OECD iránymutatásai között nincs semmi, ami megakadályozná a vállalatokat abban, hogy a kellő gondosság elvét alkalmazzák. Mindenki tisztában van azzal, hogy milyen súlyos kérdésekről, vagy problémákról van itt szó a közép-afrikai köztársaságban, ami pedig Szargentini képviselő kérdését illeti az IPRM-ről. A... Mindenki tudja, mindenki ismeri ezeket a folyamatokat, a holland kormány is, tehát tudomásom szerint ezt nem fogjuk nem fogjuk duplikálni, nem fogjuk megismételni, hogy pedig az ENSZ iránymutatásait illeti az emberi jogok helyzetéről. A tagállamok majdnem kétharmada cselekvési tervet fogadott el ebben a kérdésben de konkrétan ezzel a kérdéssel nem foglalkoztunk. Minden esetre a kellő gondossággal kapcsolatos OECD iránymutatás beépíti az ENSZ eh, iránymutatását is, tartalmazza azt. Tehát eh, nem tudok eh, arról tájékoztatást adni, hogy az emberi jogi iránymutatások, irányelvek hiányos alkalmazására sor került-e. Mindannyian tudják, hogy az Európai Unió álláspontja a jogilag kötelező érvényű eszközökről a vállalkozások tekintetében, de azt hiszem, hogy az Emberi Jogi Albizottság inkább érintett ebben a kérdésben. A DG Defco-nak adom meg a szót. Köszönöm. Alapvetően egy holisztikusabb megközelítést szeretnénk alkalmazni az értéklánccal kapcsolatban, tehát egy integráltabb megközelítést az ellátási lánc vonatkozásában. Ebben az évben kiadunk egy iránymutatást erről, a DGPC pedig gyakorlatilag tartalmaz, hogy mit szeretnénk elérni. Az ilyen kisüzemi bányászattal kapcsolatban szeretnénk javítani a tanúsítást, azáltal, hogy nagyobb jogbiztonságot teremtünk, valamint az ellátási láncra szeretnénk ezt az egészet kiterjeszteni, illetve az ellátási láncban résztvevő gazdasági szereplőkre. Tehát az érintett felekkel szeretnénk egyeztetni arról, hogy mit kívánunk elérni, illetve a tagállami hatóságokkal is, akik támogatják ezt a kezdeményezést, hogy a lehető legjobban felkaroljuk ezt a lendületet, és egy határozott a politikai párbeszédet folytassunk. Egy ilyen, egy ilyen ágazatban, amelyre ezáltal nagy befolyást tudunk gyakorolni. Ez a befolyás persze nem olyas valami, amit néhány hónap vagy év alatt el tudunk érni, ez egy hosszú távú folyamat, és ahogy a kollégám a külügyi szolgálattól elmondta, itt nem csak az OECD iránymutatásairól, hanem a, az ILO standardjairól is szó van, olyan iránymutatásokról, amelyek által lehetőleg fenntarthatóbbá válhat ez az ágazat. De természetesen folytatjuk önökkel is a párbeszédet, hogy az elkövetkezendő két év során tájékoztatást tudjunk adni arról, hogy mit teszünk ezen a területen az érintett országokban. Szinyeratszó kap végül szót. Köszönöm szépen. Most egy kicsit belemenik a részletekbe, hiszen kezdetben ugye elmondtam az előkészületek, beszéltem az előkészületekről, iránymutatást szeretnénk adni tehát a tagállamoknak, a konfliktus övezetekről, illetve a magas kockázatú területekről származó ásványi anyagokról. A kézikönyv is kitér erre, és ennek megvitatása már folyik a tagállamokkal. Most pedig lesz egy szakértői találkozó, ahová meghívtuk az INTA képviselőit is március 9-én, és erre az ülésre a tagállamok illetékes hatóságai is meghívást kaptak. Visszatérve Winkler úr kérdésére, így eh, tudnánk segítséget nyújtani nekik ebben a folyamatban, hiszen ők is részesei ennek a folyamatnak, befolyást tudnak gyakorolni, és eh, tanulhatnak eh, egymás tapasztalataiból is a folyamat során. Hautala képviselő kérdése a nem pénzügyi jelentéstételre vonatkozik. Már tavaly óta egy kiegészítés hatályba lépett, és ez lefedi a konfliktusos sövezetekből származó ásványkincseket, illetve a kellő gondossággal kapcsolatos kérdéseket a nagy vállalatokra nézve, tehát ez már létezik. Mit teszünk most annak érdekében, hogy az upstream és a downstream vállalatokat is biztassuk arra, hogy egy minél korábbi szakaszban alkalmazzák ezt az elvet, még 2021. január 1 -e előtt, biztatjuk őket, hogy ezt a kezdeményezést megtegyék, és a downstream vonatkozások, vállalkozások esetében egy átláthatósági platformot szeretnénk létrehozni az év során. A downstream vállalatok információt nyújthatnak a bevált gyakorlataikról a kellő gondosság terén. Köszönöm. Tökéletes, köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezeket a megjegyzéseket a tagok felszólalása is mutatják, hogy milyen nagy az érdeklődés a téma iránt. A korábbi parlamenti mandátumban mm, szorgalmazták ezt az intézkedést, most időközben megszületett az anyag, és látjuk, hogy harmadik országokat is érdekli a téma. nekünk ped, magunknak pedig a ö, téma kezelésével kapcsolatos kérdéseket kell igazgatni. Remélhetőleg tájékoztatni fogják a parlamentet, ha megfeleléssel kapcsolatos problémák merülnek fel időközben, tájékoztassanak bennünket. Változtatni lehet a dolgokon. Jó hallani, hogy Kínában, Indiában javul a helyzet és egy globális rendszert határozunk meg, amelyhez mások is csatlakoznak. Remélhetőleg tájékoztatni fognak bennünket a jövőben is, majd a biztos, nem tudom melyik biztos, de a biztos tájékoztatni fog bennünket a plenárison a jövő hónapban. A devel kollégáknak a következőket mondanám, hogy négy órakor kezdődik az ülésünk, a PHS 5P001 az ötödik emeleten lesz az ülésünk, és a meghallgatásunk is. Köszönöm szépen, Bent, hogy meghívott bennünket ide, és folytatjuk majd a munkát ebben a témában. Köszönöm szépen, Linda, kedves kollégák, köszönöm szépen, hogy csatlakoztak hozzánk. Jó, hogy van egy közös megközelítésünk, és biztos vagyok abban is, hogy a bizottság pontosan feljegyezte, hogy mit szeretnénk tudni. Remélhetőleg a jövő hónapban gyümölcsöző megbeszélésünk lesz. És most a szakbizottságok el fogják fogadni a szóbeli kérdéseiket. Köszönöm szépen, hogy csatlakoztak hozzánk.